Okay. Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük el hát az ülést. Itt vannak a <clears throat> koordinátorok, köztük a legfontosabbak. Lássuk először is a napi rendet. Ellentétben azzal, ami a napi rendünkön szerepelt, Rógalbisz asszony, a VTO helyettes eh, igazgatója nem tud eljönni, ezért ezt a napirendi pontot el kell halasztani, ez ugye 16-os, hogy tájékoztassak mindenkit, a 16-os napirendi pontról van szó. Az előző ülésünk eh, jegyzőkönyvének elfogadása, december 17-18 ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Az ülés végéig várjuk a megjegyzéseket, ha nem, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Bejelentések, bejelentem, hogy webstreamen van az ülés, és természetesen az ülés napi rendjét kiosztottuk. Félix Lutz urat külön üdvözlöm, jobb oldalamon ül, ő az INTA titkárságát képviseli, Andrea Corrádót fogja helyettesíteni, aki három évig dolgozott velünk, és a ö, szokásos ö, rotáció okán a parlamenten belül ugye a köztisztviselők mozognak az egyes főigazgatóságok között, tehát ő az új titkárunk, ez egy igen nagy munkaterhete és munkabírást igényelő kinevezés, remélem, hogy kitűnően dolgozunk együtt. És hogyha nincs, nem ellenzik, akkor az ülésünk futi futidzsát pedig a délutáni ülésen lehet eh, megtekinteni. Napi rendi pont. Négyes napi rendi pont. Az úgynevezett piaci hozzáférési rendelet, azaz eh, azon AKC országok és listájáról, akik eltávolításra, illetve módosításra kerülnek, azaz az EPAK, az gazdasági partneri megállapodásokról van szó. Mint tudják, a tanács első olvasatban január 17-én bocsátotta közre az állásfoglalását, ezért tehát most a második olvasatos eljárás kezdődik meg, három hónapunk van arra, hogy reagáljunk a tanács álláspontjára, és ezt egy hónappal meghosszabbíthatjuk ezt a folyamatot. Megfontoljuk, hogy a tanács um, véleményére mit kell mondani. David Martin ma nem tud itt lenni, mégpedig azért nem tud közöttünk lenni, mert Jordániába vezette választói megfigyelői delegációt. Minden jót kívánunk Davidnek, és őt Zsors Kutas helyettesíti, meg, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is ki szeretné menteni Davidet, aki valóban nem tud ma itt lenni közöttünk, de biztos vagyok benne, hogy nyomon követi mindazokat a kérdéseket, amelyekről itt a vita során szó van. Most pedig el szeretném mondani az ő álláspontját. Tehát röviden bemutatom a jelentést. A piaci hozzáférési rendelet egyoldalú piaci hozzáférést biztosít azon és vámkedvezményeket azon AKC országoknak, akik az EPA-kat, a gazdasági partneri megállapodásokat 2007 végéig megkötötték. A rendelet átmeneti megoldás, a, melynek célja, hogy a kereskedelem torzulás és akadályozást kiküszöböljük, és a epákat <clears throat> e megkötő országokat próbálja pozitív, jobb helyzetbe hozni az EU piacán. Talán emlékeznek rá, hogy az Európai Parlament első olvasatban kifejtette véleményét, és 2012. szeptember 13-án egy állásfoglalást fogadott el a plenáris Strasbourgban. És arról volt szó, hogy 2016. január 1 éről 2014. január 1-ére halasszuk el, illetve módosítsuk a hatályba lépés időpontját. A delegált jogi aktusokról is vita volt, hogy milyen jog, jogosítványokat kell delegálni a bizottságra. Mindez a Omnibus 2 rendeletben elfogadottak szellemében. 2010. Szeptem, decemberében a tanács politikai megállapodásra jutott első olvasatban, és ezt 2012. Eh, december 11-én fogadták el, amelyet a múlt plenáris ülésen, amit a múlt plenáris ülésen jelentettek be. Technikai igazítást végzett a tanács csak a bizottság eh, módosító eh, anyagán, és Zimbabvát is beemelte a kedvezményezett országok közé, hiszen egy átmeneti ISA megállapodást kötött Zimbabwe eh, az EU-val a bizottság anyaga elfogadása után. A tanács mind a rendelet, mind a bizottság javaslatát követi tehát. A tanács nem támogatja az Európai Parlament módosítóit, sem a tanács, sem a bizottság. Ugyanakkor kijelentendő, hogy a francia küldöttség különvéleményt jelentett be a tanács ülésén, és ez a különvélemény megfelel a mi véleményünknek. Három, illetve maximum három plusz egy hónap a rendelkezésünkre a második hónapos eljárásban, és a jelentéstevő úgy gondolja, hogy érdemes volna előtte már megállapodásra jutni a tanácssal, és éppen ezért mandátumot kér annak érdekében, hogy formális tárgyalást kezdhessen meg ezen dossziéról a tanácssal és a bizottsággal, és persze a mandátum alapját a szeptemberben elfogadott első olvasatos megállapodás adná. És kíváncsian várom, hogy a kollégák mit akarnak mondani, milyen véleményük van. Köszönjük szépen! Van-e bárkinek észrevétele ezzel összefüggésben? Tessék, az egyik árnyék jelentéstevő. Nincsen semmi ok annak, hogy a vitát és a, a, a érveket megismételjük, inkább az a kérdés, ami mit jelent az átmeneti? Mennyi ideig tart az átmenet? Ugye már most is hosszabban <clears throat> zajlik az átmenet, hiszen időközben szeptember óta is eltelt egy kis idő. Úgy gondolom tehát, hogy egyrészt a néppárt részéről támogatjuk a bizottság javaslatát, az Európai Bizottság javaslatát, és ezért az á, tanács állásfoglalásával sincsen semmilyen problémánk. A plenárison egy meglehetősen nagy kisebbség úgy gondolta, hogy a bizottság és a tanács álláspontja támogatható már ebben a formájában, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a nagy kérdés most az, hogy hogyan bánjunk ezzel az egész dossziéval. A legfelelősebb út az volna, hogy gyorsan, határozottan lépjünk előre, hiszen bármikor tárgyalhatunk. És valóban hát kezdjük meg a formális tárgyalásokat, de legyünk reálisak, kérem. Hogyha egy, hogyha van tárgyalás, akkor ez mindig egy adok-kapok kell, hogy legyen. Nem lehet, hogy csak egy oldalúan követeljük a követelésénk teljesülését. Lássuk meg tehát, hogy mire jutunk a tanácssal. Ezt gondolom én, ezt gondolja a néppárt. És persze, Érdekes a francia delegáció véleményét látni, hiszen a francia kereskedelmi minisztériumban nem lehet könnyű dolgozni, amikor folyamatosan az elnök utazgat, bejelentéseket csinál, és utána ezt kell a, a minisztériumnak lekövetnie. Köszönöm szépen. Igen. Más árnyékjelentéstevők, Franciszka Keller. Köszönöm szépen. nem tudom, hogy az egész világban utazgat-e Oland, de hát Berlinben mindenképpen volt. Én meg nem tudom, hogy ön meg francia, mondja az elnök Franciszka Kellernek, aki egyből visszaválaszol. Európai volnék. Támogatom tehát a jelentés többi álláspontját, és úgy gondolom, hogy a parlament érdekeit képviselni kell, és ki kell állni a véleményünk mellett, teljesen mindegy, hogy az első olvasatos eljárásban ne veszítettünk el, vagy nem veszítettünk, ez a parlament álláspontja, a plenáris elfogadta, ezért, ezért tehát Davidet mindenképpen támogatjuk abban, hogy a tárgyalásokat lefolytassa. Más árnyék jelentéstevők? Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap járt Németországban a francia elnök európai érdekeket szolgálva, tehát nem igaz, hogy csak francia érdekeket szolgál, és ezért utazik. Egyébként egyetértek Krisztoferrel, nem kellene megismételnünk az egész vitát erről a kérdésről, ugyanis a parlament álláspontja már legutóbb is kikristályosodott, még akkor is, hogyha csak kis többséggel történt ez meg. Ezért tehát úgy gondolom én is, hogy gyors megoldásra van szükség, de úgy gondolom, nem szabad az Európai Parlament álláspontját feladnunk, ugyanis az érvek a mi oldalunkon állnak. Ez azt jelenti, hogy meg kell védenünk az Európai Parlament álláspontját, és nekünk kell hozzájárulnunk az egész folyamathoz. Így tehát azt hiszem, hogy fenntartjuk álláspontunkat a továbbiakban, annak érdekében, hogy valóban jó megoldást találjunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Más képviselők szeretnének hozzászólni? Nem? Akkor hallgassuk meg az Európai Bizottságot. Ben Napnau úr, parancsoljon. Jó. Hol van? Thank you very much. Köszönöm szépen. Um, I, I think there is not much to add. Uh, to... Azt hiszem, az elhangzottakhoz uh, nem lehet túl sok mindent hozzáfűzni. Az Európai Bizottság nagyon várja ezt a második olvasatbeli eljárást, és az esetleges háromoldalú egyeztetést, ez nyilvánvalóan attól függ, hogy itt a bizottságban milyen döntés születik, és készen állunk arra, hogy magunk is hozzájáruljunk a magunk részéről a folyamathoz. Az Európai Bizottság álláspontja, álláspontját megküldtük az Európai Parlamentnek. Mi a tanács decemberi közös álláspontjához igazítottuk hozzá a magunk véleményét, ez azt jelenti, hogy egyetlen egy technikai módosítás történt Zimbabwe esetében. Köszönöm. Elnök? Ez azt jelenti, hogy akkor a bizottság elfogadott néhány kompromisszumos megoldást? Rendben. Délután fogunk szavazni erről a napi rendi pontról. Természetesen az idő egy nagyon fontos kérdés. Kérdés, hogy 2014. január 1-éről van a szó, vagy 2016. január 1-éről. De egyetértek, egyetértek az egyik árnyék jelentéstevővel éppen ezért, hogy az idő fontos, és fontos, hogy mielőbb végleges döntésre jussunk ebben a kérdésben. Rendben van, rátérünk az ötös napi rendi pontra. Hadd üdvözöljem Richard Bruton urat, aki vállalkozásügy és innovációs, valamint foglalkoztatási miniszter Írországban, és ma itt képviseli nálunk az ír soros elnökséget. Természetesen beszélni fog az ír soros elnökség kereskedelmhez kapcsolódó prioritásairól. Először is a üdvözöljem őt. Brutnórral Dublinban találkozhattam decemberben. Egy nagyon gyümölcsöző, őszinte párbeszédet folytattunk. És úgy gondolom, nagyon fontos az elnökséget előkészítő találkozók sorozata. Köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, Brutnó úr, a szó parancsoljon. Thank you very much. Nagyon köszönöm, Moreira professzor, tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel és szólhatok önökhöz. Azt hiszem, hogy ez egy különösen jelentős demokratikus intézmény. Úgy gondolom, hogy ön Moreira professzor nagyon sok sokat tett azért, hogy a kereskedelmi agendát megvalósítsuk. 40 éve csatlakozott Írország az EU-hoz, és ez Írország hetedik elnökségre. Nagyon régóta vagyunk kapcsolatban tehát Európával, és teljes átalakulás valósult meg abban, hogy az intézmények hogyan foglalkoznak az érdekelt felekkel és a polgárokkal. Ezt a változást, ezt az evolúciót nagyon is üdvözlöm. Az önök bizottsága társjogalkotóként jelentős szerepet vállalt a nemzetközi kereskedelmi kérdések megvizsgálásában. Ezért úgy gondolom, hogy közös felelősségünk az állampolgárok, alkalmazottak, vállalkozások és az egész unió társadalma felé hogy a kereskedelmet képviseljük, illetve a kereskedelmi előnyöket erősítsük. Nagyon várom az együttműködést önökkel a jogalkotással kapcsolatban, illetve kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban is. Nagyon remélem, hogy sikerül megérteni egymás álláspontját. Az ír elnökség egy nagyon nehéz időszakban vállalta fel ezt a szerepet, jelentős a gazdasági válság, és ez a gazdasági ciklusok közül az egyik legnehezebb az elmúlt évtizedekben. Valószínűleg nem lepi meg önöket, hogy a mi jelszónk az elnökség alatt nagyon egyszerű és egyenes lesz stabilitás, munkahelyek és növekedés. Ez a gazdaságok, a vállalkozások és az állampolgárok érdeke. A kereskedelem és a beruházás nagyon nagy szerepet játszik ebben az agendában, illetve igyekszünk fellendíteni Európa gazdasági növekedését. A megnövekedett kereskedelem munkahelyeket és lehetőséget teremthet. Így módon tehát a polgáraink és gyermekeik jövője, illetve jövőbeli lehetőségei jelentősen javulnak. Az üzenetünk az, hogy Európa mindig nyitott az üzleti vállalkozások felé és az üzleti vállalkozások irányába ez a nyitottság pedig azt jelenti, hogy mások úgy láthatják az EU-t, mint egy őszintes, megbízható partnert. Tisztességes, konzisztens, előrejelezhető partner kereskedelmi politikáiban, ugyanakkor viszont nagyon határozott és elkötelezett, amikor a gazdasági szereplők jogait és elvárásait igyekszik megvédeni, akár a kétoldalú, akár a többoldalú kereskedelmi agendában. Nézzük akkor most az elnökség prioritásait. Először is a kereskedelmi megállapodásokat megállapodások hatásáról szólnék. Ma jelen pillanatban 26 millió munkanélküli van az EU-ban, és az EU számára a szabadkereskedelmi megállapodásokból körülbelül 2 millió munkahely teremtődhet. Ez tehát az egyik legnagyobb szociális kihívásunkra is jelentős megoldást kínálhat. Nagyon sok országban az export az egyetlen növekedési forrás jelen pillanatban. Vállalkozóink rendelkeznek azzal a kreativitással, technológiával és ambícióval, amelyel több üzleti kapcsolatot alakíthatnak ki a világ minden részén. Ezzel a potenciállal kell tovább lépnünk, új piaci lehetőségeket teremteni a szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Ez az agendánk első helyen szerepel. Elnök úr, önök már megvizsgálták az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségeit, és az ön személyes szerepvállalása is mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. Az EU-USA magaszintű munkacsoport ajánlásai alapján a prioritásunk az az, hogy a transatlanti piacot erősítsük meg. Jól lehet, ez a transatlanti piac nagyon integrált ugyanis óriási kereskedelmi forgalomról és beruházásokról beszélhetünk, még mindig többet tehetünk. Az informális Dublini tanácson, amelyre önt is meghívom egyébként elnök úr, és nagyon remélem, hogy eljön, erről is szó esik. Azzal kell gazdálkodnunk, amit már elértünk, és teljes mértékben kiaknázni a transatlanti gazdasági és üzleti kapcsolatok teljes potenciáját. Ugyanis munkahelyekben és gazdasági tevékenységben egyaránt olyan jelentős lehet a nyeres felelősségünk, hogy egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen sikeres. A súlyos gazdasági nehézségek idejében mind a két gazdaság készen áll arra, hogy a piacait megnyissa, nem pedig védje, akadályozza azokat. Ez egy nagyon határozott üzenet lehet egyébként kereskedelmi partnereink felé. Egy másik szabadkereskedelmi megállapodást is le fogunk zárni hamarosan Kanadával. Kanada nagyon fontos transatlanti partnerünk, és jól lehet a vámtarifák nagyon alacsonyak a két gazdaság között. A várható nyereség jelentős lesz, amint megszűnnek a belső korlátozások. Nagyon remélem, hogy az utolsó függőben lévő kérdéseket is meg tudjuk oldani, és nem szenved túl nagy késedelmet a megállapodás. Természetesen más gazdaságokkal is szeretnénk a már eleve erős gazdaság és kereskedelmi kapcsolatainkat mélyíteni. Például Japánnal szeretnénk megkezdeni a tárgyalásokat. Ez nagyon fontos esemény lenne, ugyanis két globális jelentőségű gazdaságról beszélünk. Illetve Indiával is szeretnénk haladni a tárgyalások során, ahol a szabadkereskedelmi megállapodás mindkét oldal számára jelentős előnyökkel járna. És ne felejtsük el, hogy a lehetséges megállapodás nem csupán Indiával, hanem a régióval való kapcsolatainkat is elmélyítheti. A legutóbbi csúcs találkozón eléggé világosá vált, hogy Kínával való kapcsolataink nagyon jelentős potenciállal rendelkeznek. Fel akarunk készülni a következő csúcs találkozóra annak érdekében, hogy a feltételek megvalósuljanak ahhoz, hogy beindítsuk a tárgyalásokat egy jelentős beruházási megállapodásra vonatkozóan. Aztán nézzük szomszédságpolitikánkban résztvevő országokat. Olyan országokról beszélünk, amelyek nem csupán földrajzilag vannak hozzánk közel, mint például Moldova, Grúzia vagy Örményország. Jelentős előrelépéseket tettek, és nagyon remélem, hogy a megállapodásokat az elnökség alatt meg tudjuk kötni. Déli szomszédaink pedig nagyon sok nehézséggel néztek szembe az arab tavaszt követően szükségessé vált reformok esetében. A kereskedelem gazdasági fejlődésükhöz is hozzájárulhat, illetve a politikai stabilitás kialakításához. Azonban figyelembe kell vennünk azt az alapvető fontosságú kapacitásépítést annak érdekében, hogy tudjuk, hogy ha megkezdjük a tárgyalásokat a kereskedelmi forgalom liberalizálásáról, akkor a partnereink már megfelelően felkészültek. Például kereskedelmi tárgyalásokat kívánunk beindítani Marokkóval, és reméljük, hogy ez szimbolikus jelentőségű lesz a többi déli szomszédunk számára. Az ASEAN pedig egy olyan nagyon gyorsan növekvő régió, amely nagy gazdasági jelentőséggel bír az Európai Unió számára. Gazdaságaik gyorsabban növekednek, mint az EU gazdaságai. Az EU-nak viszont van egy akkora mérete és vásárlóereje, amely nagyon fontos és vonzó partnerét teszi az ASEAN szemében. Tájfölddel, illetve más országokkal is szeretnénk szabadkereskedelmi megállapodásokat kezdeményezni ez az ellátási és értékesítési láncot is érinteni. A többoldalú kereskedelmi agenda a továbbiakban is nagyon fontos ez ír elnökség számára. A WTO például a nemzetközi kereskedelem fő szabályalkotója. Ez lehetővé teszi, könnyebbé teszi az értékesítési láncok számára, hogy terjeszkedjenek, és a gazdaságok pedig előnyt élvezék a komparatív előnyök és a specializálódás előnyeit. Fő fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban is szeretnénk előrelépni, mint például a kereskedelem elősegítése. Ez lehetne az idei évi WTO miniszteri csúcs találkozó egyik fő eredménye, mint például a legkevésbé fejlett országok számára. A legszegényebb gazdaságoknak szükségük van a dohai agendára, hogy új lendületet kaphassanak, Reméljük, hogy ez így módon a növekedést fellendíti a legkevésbé fejlett országok körében. Az EU és a WTO tagjai számára Genfben is a Genfi tevékenységekkel kapcsolatban is nagyon sok a lehetőség annak érdekében, hogy eljussunk egy olyan pontra, hogy közös érdekeinket képviselni tudjuk, nagyon fontos, hogy az EU proaktívan tevékenykedjen a szolgáltatási tárgyalásokon. Az írelnökség konstruktívan hozzájárul ahhoz, hogy az EU részvételét az optimumra emelje a többoldalú tárgyalásokon, amelyek a szolgáltatásokról szólnak, ezekre Genfben kerül sor. 2013 elején szeretnénk megállapodásra jutni a tárgyalási mandátumról, hogy a tárgyalásokat megkezdhessük Genfben. Jogalkotási dossziékról beszélnék most, amelyek mindannyiunk számára nagyon fontosak, mint például a befektetés, beruházás, protekcionizmus, a kereskedelem nagyon fontos eleme, erről beszélnek ma önök is itt a szakbizottságülésen. Az ír elnökség együttműködik önökkel annak érdekében, hogy a pénzügyi felelősség megosztását megfelelően megvalósíthassák a befektető állam közötti vitás kérdések rendezésében. Úgy gondoljuk, hogy ez a közvetlen külföldi tőkebefektetésre vonatkozó EU-s szakpolitikák fejlődésében egy nagyon fontos szerepet játszik, és ez a Lisszaboni szerződéssel pedig már az Unió közös kereskedelmi politikájának körébe tartozik. Ezzel kapcsolatban tehát megállapodásokat kell megkötni Kanadával és Szingapúrral, ahol nagyon határozott, erőteljes a beruházási elem, illetve Japánnal, Indiával és más stratégiai fontos partnerekkel, például a Kínával való kapcsolatainkban is előre kell lépni. A Lisszaboni szerződés az EU jogszabályok bonyolultságát kívánja kezelni, illetve a kibővült unió eredményességét javítani. A két omnibus javaslat a kereskedelmi jogszabályokat összhangba kívánja hozni a szerződéssel. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos párbeszéd kell kialakuljon közöttünk ezen a területen. Ami a közbeszerzéseket illeti, Európának az egyik fő jellemzője, hogy nyitott a kereskedelem és az új ötletek felé. A bizottság a tavalyi év során egy javaslattal élt a parlament és a tanács irányába egy új közbeszerzésekkel foglalkozó eszközzel kapcsolatban. A nemzetközi közbeszerzési kezdeményezésnek az a célja, hogy javítsa az EU vállalatok hozzáférését a harmadik országok közbeszerzési piacaira. Egyes piacok nagyon nagyméretűek és jelentős lehetőségeket biztosítanak az exportőrök számára. A tanács jelenleg vizsgálja ezt a javaslatot, és tudom, hogy önök önök is ezzel kapcsolatban egy második eszmecserét fognak ma tartani. Aztán, ami a végrehajtási rendeletet illeti, a vonatkozó tanácsi munkacsoport elkezdte már a munkát a bizottság rendelet javaslatával kapcsolatban a nemzetközi kereskedelmi szabályok végrehajtását illetően. Ez azt jelenti, hogy az EU gyorsan tudjon reagálni azon kereskedelmi akadályokra, amelyeket a harmadik országok nem régiben vezettek be. Aztán a piacra jutási rendelet. A kereskedelem és a fejlesztés elválaszthatatlanok a fejlődő országok hosszú távú tervei tekintetében, és főként azokról beszélek, azokról az országokról beszélek, amelyek támogatást igényelnek. Gazdasági partnerségi megállapodásokat kötünk ezekkel a fejlődő országokkal. Nagyon sok olyan tárgyalás van, amely most van folyamatban, vagy pedig a végrehajtásra várunk még. Ami pedig a piacra jutási rendeletet illeti, ennek már a második szakasza megkezdődött. Úgy tudom, hogy önök pont ezt a témát tárgyalták meg, vagy tárgyalják meg ma délelőtt, úgyhogy nagyon várjuk az ezzel kapcsolatos második olvasatbeli megállapodást. Aztán Myanmar Burmával kapcsolatban szólnék néhány szót. A politikai körülmények ahhoz járultak hozzá, hogy az ország jelentős hátrányokat kénytelen elszenvedni, és nem tudja jelentős potenciálját kiteljesíteni. Azt szeretnénk, hogyha Myanmar Burma visszakerülne az általános preferencia rendszerbe, annak érdekében, hogy azokat a hiányosságokat orvosolni tudja, ami miatt az Európai Unió szankciókat vezetett be. Elnök úr, lezárásképpen annyit mondhatok, hogy várom az önökkel való munkát, hogy a fontos jogalkotási dossziékkal tudjunk haladni. Úgy gondolom, hogy az EU kereskedelmi politikája jelentősen hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és támogatja a munkahelyteremtést. Ezért nagyon sok munka vár ránk az elkövetkezendő hat hónapban. Várjuk az önökkel való együttműködést. Nagyon Köszönöm. Thank you very much, uh, minister. Köszönöm szépen, miniszter úr, amiért ilyen átfogóan bemutatta a soros elnökség prioritásait a nemzetközi kereskedelem területén. És köszönöm szépen a meghívást a Dublini kereskedelmi tanácsi konferenciára, nagy megtiszteltetés lesz számomra, hogy ott lehetek, és ez az első alkalom, hogy a tanács meghívott bennünket hivatalosan. Úgy gondolom ez a szakbizottságunk számára újabb lehetőséget biztosít, hogy nyilvánossá tegyük a tanács előtt a nézeteinket. Hadd, ismer, hadd köszöntsem az ír delegáció többi tagját, Lorraine Benson asszonyt, és Gerald Manks urat, aki vel többször is az elmúlt évek során nagyon őszinte megbeszéléseket tudtam folytatni. Üdvözlöm Önöket! Hadd nyissam meg a vitát, a koordinátorok kapnak először szót, néppárt Daniel Kászpári parancsoljon. Igen, tisztelt miniszter úr. beszél németül? Á, mégsem. Tehát igen, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, hogy beszámoljon a projektjeiről, és köszönöm szépen az áttekintést is. Három témáról szeretnék beszélni. Az egyik a transatlanti projektünk. A frakciónk nagyon érdekelt abban, hogy mielőbb előbbre jussunk ezen a téren. Európai részről azt hiszem megmutattuk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy készen állunk arra, hogy döntésre jussunk ebben a kérdésben, hogy hajlandók vagyunk lépéseket tenni az amerikaiak felé, de nagyon hálás lennék, hogyha az amerikai féllel folytatott megbeszélések során mindent megtennének annak érdekében, hogy a projekt elinduljon az év első felében. Mindannyian tudjuk, mennyire fontos lenne, hogy ebben a drámai ütemben változó világban ez a két nagy blokk, az Európai Unió és az USA a kereskedelm területén jobban együttműködjön. Nagyon hálás lennék, hogyha ez lenne a soros elnökségük egyik fő prioritása. A második téma beszélt a beruházási védelemről. Tartalmilag nem is térnék ki erre részletesebben, de aggaszt engem az, hogy itt is, ennél a dossziénél is azt látjuk majd, hogy van néhány olyan Európai Uniós tagállam, amely ismét az alapokról kezd vitázni, arról, hogy miért illetékes, miben illetékes az Európai Unió és miben nem. És ha megnézem a különböző szakvéleményeket a jogalapról, és megnézem, hogy a különböző tagállamok milyen módosításokat javasolnak, a parlamenti módosítókra vonatkozóan, akkor úgy látom, hogy néhány tagállam még mindig nem ismerte fel, hogy a közös külkereskedelem legkésőbb a Lisszaboni szerződés óta egy közös politikánk. Ezért jó lenne, hogyha a kereskedelmi miniszterek tanácsában, de a tanácsi munkacsoportokban is felhívna figyelmet arra, hogy ezeket a visszafelé, a múltba tekintő vitákat be kellene fejezni, és hogy gondolkodjunk el azon, hogy a jövőben hogyan alakítjuk a közös kereskedelempolitikát. És a harmadik témánk, a harmadik téma, amelyről beszélni szeretnék, egy általánosabb kérdés, amely a szabályokra vonatkozik. Örülnék, hogyha közösen elgondolkodnánk azon, hogy hogyan tudnánk egy kezdeményezést indítani arról, hogy hogyan tudunk Európai Unióként gondoskodni a szabályok betartatásáról. Oroszország a legjobb példa, augusztus óta WTO tag, és azt látjuk, hogy sok szabályt egyszerűen nem tartanak be. Ha megnézzük a vitás ügyeinket a partnereinkkel, dömpingügyek Kínával, stb. stb., legtöbbször az a gond, hogy valaki nem tartja be a szabályokat. Én nem akarom azt, hogy protekcionista irányba induljunk el, ez rossz reakció volna, de jó lenne okosan, intelligensen elgondolkodni arról, hogy Európai Unióként hogyan tudjuk világosra tenni a kereskedelmi partnereink számára, hogy kívánatos lenne a szabályok betartása mindenféle részéről. A világgazdaság területén egyelőre még Európai Unióként vezető szerepet játszunk, de ha sokáig várunk, akkor Kína, India, Oroszország elhúznak, és minél gyengébbek vagyunk a többiekhez viszonyítva, relatív értelemben, annál, annál nehezebb lesz az érdekeinket érvényesíteni, ezért nagyon hálás lennék, hogyha elgondolkodnának azon, soros elnökség részéről, hogy hogyan tudjuk a közösen meghatározott szabályokat betartatni, vagy hogy ha Oroszországhoz hasonlóan WTO tagok nem tartják be a szabályokat, akkor hogyan bánjunk ezzel, anélkül, hogy protekcionistává váljunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt következő felszólalónak megadnám a szót, Szólnék néhány szót én is Kaspari képviselő ö, megjegyzéseihez kapcsolódóan, ami a jogalapot illeti. A külkereskedelem az Európai Unió illetékességébe tartozik, és nem szabad egyfajta kevert megállapodást, ö, vegyes megállapodási megoldást követnünk. Ezt mindenképpen, ezzel mindenképpen küzdeni fogunk, a közösségi módszer alá tartozik ez a politika, és reméljük, hogy ez a soros elnökség is támogat bennünket ebben. Szocialisták részéről George Kutas. Thank you, Chair. Let me... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm az ír minisztert a szakbizottságban, a szocialisták és demokraták frakciója nevében. Nagy hatással volt rám az ön becsvágyó, ambíciózus terve, melyet bemutatott nekünk, hogyha adhatok egy tanácsot, akkor az volna, hogy próbáljanak néhány jól megfogalmazott célra koncentrálni, ne aprózódjanak el, hiszen nagyon nehéz hat hónap alatt kézzelfogható konkrét, ered, konkrét eredményeket elérni. És az USA-val való szabadkereskedelmi megállapodás és Kanadával megkötendő megállapodás ügye nagyon fontos volna, és önök eleve jó pályán állnak ahhoz, hogy ezt <clears throat> meg elinduljon ez a munka. Persze új piaci hozzáférésre van szükség, valamint az európai beruházás védelemre megoldást kell találni, és az új kereskedelmi szabályokat is ki kell kényszeríteni. Említette az ázsiai országokat az azán országokat, az azán országokat, és itt az azán országok jelentős növekedést tudtak be az elmúlt időben. Éppen ezért kapcsolataink is nagyon fontosak. Az Európai Parlament Laosba menő küldöttségének voltam a vezetőjem, amely az ASEM, az ASEM parlamenti dimenziójának találkozójára mentünk Laosban, és ilyen módon nem tudtam tiszta választ adni, hiszen az ASEM partnerek azt kérdezték, hogy az ASZAP 2014-es találkozója Európában hol lesz mire azt mondtam, hogy mint az ASZEP és az ASZEM találkozójának házigazdája Olaszország lett volna. De végezetül ugyan csak azt mondtam, hogy Európában lesz, de még nem tudjuk, hogy pontosan hol. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, azt mondta, hogy ez egy új lehetőség a parlamentnek, de úgy gondolom, hogy ez egy önöknek is egy nagy lehetőség, hiszen 2014 nagyon közel van és ilyen módon talán az írelnökség megtalálhatna a megoldást erre egy nyitott kérdésre. Hiszen az ASZEM ülését, az ASZEP ülése szokta megelőzni egy-két hónappal korábban, ugye ez a parlamenti dimenzió az ASZEM-nek. Van egy kérdésem is, ez pedig az Üzbekisztánnal kötendő megállapodás eh, kibővítéséről szól. Én vagyok ennek a jelentéstevője, ennek a dossziének. 2011-ben került az asztalunkra ez a dosszié. Akkoriban csak a textil dimenziónak a kibővítéséről volt szó, de komoly aggájaink voltak a gyermekmunka alkalmazásával kapcsolatban Üzbekisztánban, a textiliparban. És ezért a parlament egy köztes jelentést fogadott el, és Üzbekisztán képviselőitől azt kértük, hogy fogadják el az elmúlt 2012-es betakarításra az ILO, az ENSZ nemzetközi munkaügyi szervezetének misszióját. Nem fogadták be őket, és ilyen módon megakadtak a tárgyalások. Moreira elnökünk levelet írt az üzbeg hatóságoknak, illetve a tanácsnak is, és azt kell, hogy mondjam, hogy semmi sem halad előre. És úgy gondolom, hogy nem volna szerencsés nemmel szavazni végezetül, hiszen közeleg a 2013-as aratás, és semmi jelen nincs annak, hogy az ajánló idei misszióját fogadnák az üzbégek. Még egy-két észrevételt engedjen meg, sok sikert kívánok az elnökséghez, és nagyon bízom abban, hogy önök képesek és készek is arra, hogy áttörést érjenek el ezekben a fontos ügyekben. Köszönöm. Köszönöm a liberálisok nevében. Kázák képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A liberális és demokrata frakció nevében is meg szeretném köszönni elkötelezettségét, hogy folytassa az Európai Unió kereskedelmi politikáját által vett irányt az ír soros elnökség alatt, és köszönöm azokat a prioritásokat, amelyeket mi is támogatni tudunk. Két kérdésem van. Az egyik, említett a Szingapúrral való tárgyalások befejezését, de a szingapúri Szingapurból származó termékek származási megjelölése probléma volt a megállapodásban, hiszen Indonéziából és Malajziából is származnak termékek, amelyek látszólag Szingapurból kerülnek be hozatalra. Hogyan biztosítja az ír elnökség azt, hogy mást ASEAN országok nem hasz, húznak hasznot a Szingapúrral kötött szabadkereskedelmi megállapodásból, úgy, hogy szingapurinak tüntetik fel a voltak éppen saját árujukat. Hiszen úgy gondolom, hogy a többi azán országa az FTA szabadkereskedelmi megállapodás haszonélvezőjébe válhat így. Másrészt a Japánnal kötött szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán kérdezem, hogyan látja a Japánnal való tárgyalások előre haladtát, hiszen Tudjuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban az ETV-k jelentik az egyik ütközőpontot. Hogyan tudja meggyőzni tehát a japánokat arról, hogy ezen tárgyalásokban legyenek kevésbé protekcionisták, és gyorsabban tüntessék el a tárgyaló asztalról, vagy a tárgyalás útjából ezeket az akadályokat. Utolsó kérdésem pedig azon erőfeszítéseinkre vonatkozik, melyet a tanácsal és a bizottsággal együtt tettünk meg, annak érdekében, hogy a harmadik országokkal való kereskedelem makrofinanciális támogatásában áttörést érjünk el, hiszen ez a dosszié különösen a recipiens vagy fogadó országok számára bír nagyon nagy jelentőséggel az idevágó rendelet alapján. Jelenleg még nagyon nagy véleménykülönbségek vannak, sőt elvi véleménykülönbség is van. Különösen a végrehajtás tekintetében, hogy mely kérdéseket szabályozunk a delegált, illetve a végrehajtási jogi aktusok keretén belül, milyen lépéseket tervez a tanács, hogy a nehézségeket meghaladja, és kilábaljunk ebből a dilemmából jelezni akartam csupán, hogy remélem és bízom benne, hogy az önök elnöksége alatt ebben a dossziéban is áttörés sikerül elérni. Köszönöm. A zöldek nevében most pedig Franciska Keller következik. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy eljött hozzánk és elmagyarázta az ír prioritásokat. Néhány kérdésem volna, az USA-val szeretném kezdeni. Most már legalább végre olyan tanácsunk van, amely egységesnek tűnik, és a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat meg akarja kezdeni. Azonban szeretném tudni, hogy ez az egységesség mit gondol, mennyire folytatódik majd, hogyha elkezdenek szólni azokról a konkrét területekről, amelyekről tárgyalni kell, főként pedig arról, hogy a mezőgazdaságot hogyan lehetne beépíteni a tárgyalásokba. Mit gondol, hogy ezzel kapcsolatban szintén ilyen egységes álláspontot tudnak képviselni, lesz-e kompromisszum? A dohai fordulót is említette, ami a multilateralizmust illeti. Ugyanakkor viszont van már egy EU-USA kereskedelmi megállapodásunk, amely természetesen globális szabályokat állít fel, amelyeket mások talán nem kívánnak követni. Ön úgy gondolja, hogy ez egy akadály vagy fenyegetés a multilateralizmus szempontjából, hogyha ilyen nagy kereskedelmi blokkokkal állapodunk meg. Ami Kanadát illeti, ön azt mondta, hogy derülátó azzal kapcsolatban, hogy az utolsó akadályokat leküzdik. Az egyik a marhahús, és Írország szintén nagy termelő, úgyhogy szeretném tudni, hogy itt milyen álláspontot képvisel. Nyilván a tanácsot is képviseli, ugyanakkor viszont Írországot is, és talán konfliktus alakulhat ki ír és európai álláspontjuk között. Végezetül pedig Indiáról szerettem volna szólni, említette, hogy előrelépéseket remél. A médiából és egyéb forrásokból is azt hallhatjuk, hogy valószínűleg februárban megállapodásra tudnak jutni, Indiában utána választások lesznek. a személyek mozgásával kapcsolatban merültek fel kérdések, illetve ellentmondások a tagállamok körében, hogy elfogadják ezt a lehetőséget, milyen mértékben. Nem tudom, hogy önök itt el tudják-e fogadni a személyek nagy számú mozgására vonatkozó adatokat. Aztán pedig, ami a befektetés védelmet illeti, illetve az államok közötti vitás, illetve az állam és beruházó közötti vitás kérdések megoldását. Dél-Afrika, Ausztrália, illetve India szintén partnerként fölmerül ebben a kérdésben, és nem tudom, hogy ön mit gondol arról, hogy megakadályozhatja-e India álláspontja a kereskedelmi megállapodás megkötését, vagy pedig a vitás kérdések megoldását illető eszközök más országok esetében, például a Kanada esetében hogyan alakulnak. Nem tudom, hogy ezzel a gyakorlattal kapcsolatban vannak-e kérdések vagy problémák. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a GUE nevében. Paul Martin következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a miniszternek az előadását. Nagyon világos, hogy az ír kormány, illetve az ír elnökség nagyon ambiciózó szabadkereskedelmi programot állított maga elé az elkövetkezendő hat hónapra, és a szabadkereskedelmi megállapodások folyamatban lévők ről szeretnék kérdezni majd néhány szót. Talán tudja, hogy nemrégiben volt egy ügy, a naftával kapcsolatban a befektetés, befektető, illetve állam közötti vitás megoldását. Azonban az USA úgy véli, hogy ez egy önkényes megoldás. Természetesen nagyon sok ország esetében, Írország esetében is ez kérdéses lehet azonban. Úgy hiszem, hogy ez az ügy nagyon jól rámutat az ilyen jellegű mechanizmusok problémáira. Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a nem diszkriminatív megoldásokat alkalmazzák annak érdekében, hogy az EU vállalatai ne kerüljenek hátrányos helyzetbe például a kanadai vállalatokkal szemben. A befektetési fejezet így módon a közérdek képviselve olyan környezetvédelmi szabályokat hozhat, amelyek károsak lehetnek vállalatok számára. A parlament preferenciáját illetően az említett mechanizmussal kapcsolatban ebben az esetben talán az íror, ír kormány talán a mechanizmus visszavonását támogathatja ami pedig az usa illeti. Egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon jól tudja a miniszter úr, hogy a civil társadalmi szervezetek, a szakszervezetek, illetve sok európai parlamenti képviselő kritizálta azt a módot, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások, nagyon sok eleme titkos a tárgyalásoknak, illetve a piacra jutási lehetőségek is károsak az Európai Uniós vállalkozások számára. Szeretném tudni, hogy bekívánják-e vonni az USA-val kapcsolatban ezeket az egyéb civil társadalmi partnereket is, és hogy az Európai Parlament kap-e mandátumot Természetesen nagy az eltérés az Európai Parlament, illetve az amerikai kormány álláspontja között az adatvédelmi kérdéseket illetően, illetve a szellemi tulajdonjogokat illetően, például a SWIFT megállapodás elutasításával, az ACTA elutasításával a parlament ezt világosan megmutatta. A parlament álláspontját az aktához hasonló ügyekben hogyan tudják megvédeni az USA-val szemben. Ami pedig Indiát illeti, szeretném kérdezni, hogy a fenntarthatósági fejezettel kapcsolatban van-e bármilyen tervük, előrelépés, illetve a közvetlen külföldi tőkebefektetéssel szemben tömeges tiltakozás Indiában nem okozza azt önöknél, hogy megkérdőjelezzék, hogy az EU mit is akar mindenáron ráerőszakolni Indiára. az illegális izraeli, izraeli telepekről származó árucikkek felcímkézésével kapcsolatban is szeretnék érdeklődni, hogy ez most hogyan áll. Köszönöm szépen, akkor ezt az első fordulót le is zárjuk. Lesz majd egy második forduló is természetesen, mert már többen is jelentkeztek. Úgyhogy miniszter úr nagyon-nagyon sok kérdést kapott, nagyon sok kérdéssel kell foglalkoznia, parancsoljon önni a szó. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném megköszönni, hogy ennyire érdeklődnek a terület iránt, és egy ilyen átfogó kérdéseket fogalmaztak meg. Először is Kaspari úrnak válaszolnék a néppártól. Mindenképpen elismerjük, hogy az Európai Unió módosításokat eszközölt és változtatásokat eszközölt, hogy előmozduljon az usa való tárgyalás. Várjuk a magas szintű jelentést, amely úgy gondolom egy nagyon fontos eleme lesz a tárgyalások lendülete szempontjából. Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy a mindkettőnk, mindke, mindkét fél hasznára való tekintettel előrelépjünk. Informális találkozót fogunk szervezni, konkrétan ezzel a céllal, biztosan látni fogják majd, tehát, hogy az ír elnökség is azon van, hogy előrelépés történjen, ha megvan az akarat mindkét fél részéről, és remélem, hogy meg lesz. Ami a beruházások védelmét illeti, természetesen elismerem, hogy ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió az illetékes, ahol, ahogy ön is elmondta, és az elnök is elmondta, mindenképpen szeretnék együttműködni majd a parlamenttel, hogy biztosítsuk, hogy ez nyilvánvaló legyen mindenki számára. A tanács azt hiszem nagyon is tisztában van azzal, hogy mely területeken eh, nem tartják be a megfelelő szabályokat a partner országokban, és mindenképpen szeretne a tanács eh, valamilyen megoldást találni erre. Ami Kutas úr megjegyzését illeti, nagyon helyeslem az önjavaslatát, hogy inkább kevés témával foglalkozzunk, és azokra összpontosítsunk, ahelyett, hogy az energiánkat sok területre összpontosítanánk, Úgy gondolom, az azn nel való ö, találkozóra mindenképpen oda fogunk figyelni. Tudom, hogy a parlamentnek nehézségei vannak az üzbék ügyel kapcsolatosan. Tudom, hogy az Európai Unió intézkedéseket foganatosított az emberi jogok védelme érdekében és a gyermekmunka megakadályozása érdekében, és konkrét lépéseket tett a főbb értékek védelmében és megpróbálja ösztönözni a partnerországokat arra, hogy küzdjenek a gyermekmunka ellen. Továbbá vannak iránymutatások arra vonatkozóan, hogyan lehet a gyermekek jogait megvédeni, és így tovább. És a gyermekmunka következményei is szigorodtak. Remélhetőleg tehát az üzbék hatóságok együtt fognak működni a nemzetközi szervezetekkel, ezen a területen is tiszteletben tartják ezentúl a gyermekek jogait. Egyetértek azzal, hogy valóban nem lenne kívánatos, hogyha a parlamentnek blokkolnia kellene ezt a dolgot, de hát ez az ügy azt hiszem nem egy olyan kérdés, amit a parlament meg tud oldani, amelyet a soros elnökség meg tud oldani. Ami a liberálisok által felvetett pontokat illeti, Értem az érvelését a szingapúri megállapodás kapcsán, és értem az aggályokat, hogy ezt esetleg másutt kihasználják, visszaélnek vele. Ami Japánt illeti, azt hiszem van egy világos roadmap, egy ütemterv, és érinti ez a nem kereskedelmi jellegű korlátokat, és nyilván van ennek egy időbeli korlátja is, nem lesz végtelen ez a folyamat. Tehát egy meghatározott időtartamon keresztül fogunk ezen munkálkodni, nem lesz ez egy partalan folyamat, hiszen az akadályok mindenképpen csökkentik a lehetőségeinket, és ez nem jó. Ami a mikrofinanszírozást illeti, nagyon is tudatában vagyok ennek az ügynek, mind ami a parlament, mind ami a tanács hatáskörét illeti. Azt hiszem, sok egyéb ügyben is fontos szempont ez utóbbi. Remélhetőleg sikerül feloldani az ellentéteket, és ha a soros elnökség tud valamit tenni ennek érdekében, mindenképpen meg is fogja tenni. Ami Francesca, Franciska megjegyzéseit illeti, nyilván a mezőgazdaság egy nagyon nehéz kérdés lesz, ezt tudjuk már most az elején, de a kanadai megállapodástól eltérően remélhetőleg itt a megállapodás haszna remélhetőleg nagyobb lesz, mint az egyes ágazati aggályok. Nyilvánvalóan egy kényes egyensúlyról van szó, és sok tagállam és önök is világossá tették de Degücht biztos felé, hogy ez egy érzékeny terület, és nyilván ezeket az aggályokat figyelembe veszik majd a tárgyalások során, és remélhetőleg a kialakuló egyensúly tükrözi majd ezeket az aggályokat is. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne szabadkereskedelmi megállapodást kötni az USA-val, de ez nem szabad, hogy aláássa a WTO működését. A multilaterális kereskedelem területén mindenképpen előrelépésre van szükség, ez növekedési lehetőséget biztosít, növekedési forrás, és nem egy vagy-vagy helyzetről van itt szó. Tehát nem kell választanunk a két lehetőség közül, úgy gondolom. Az indiai, Indiával folytatott tárgyalások kapcsán azt hiszem egy nagyon érzékeny területről van szó, mind ami a beruházások védelmét, mind ami a személyek szabad mozgását illeti, de szeretnénk mindenképpen egy kiegyensúlyozott megállapodást elérni, ami minden fél érdekeit szolgálja. Azt hiszem, semmilyen elemet nem szabad itt különösebben kiemelnünk, illetve nem szabad kivennünk a tárgyalás tárgyának köréből. Paul Murphy ír képviselő nek köszönöm a támogató, biztató szavait. Több kérdésre is kitért. Néhány ezek közül azt hiszem meghaladja a jelenlegi tudásomat, nem ismerem eléggé az által említett rendelkezések részleteit, de tudom, hogy sok-sok érdek forog kockán a tárgyalások során, ezeket között egyensúlyt kell teremteni, és tudom, hogy a parlament mind a civil társadalom, mind az üzleti érdekek, vállalkozók érdekei és a polgárok érdekei között próbál egyensúlyt teremteni. Tudom, hogy bármilyen megközelítésünk legyen is, egy egyensúlyt meg kell teremtenünk, az érdekek lehető legnagyobb körét kell képviselnünk, és a tárgyalosság során mindezen érdekeket figyelembe kell vennünk. Az adatvédelem területén például nagyok az eltérések, ezzel tisztában vagyok, az Európai Unió és Amerika nagyon másként közelíti meg ezt a kérdést, de hát minden tárgyalás során ugyanazok a kihívások, valamilyen módon egyensúlyt kell teremtenünk anélkül, hogy feladnánk a legfőbb alapelveinket, amelyeket meg akarunk védeni, meg akarunk őrizni. Fontos, hogy a tárgyalásokba úgy fogjunk bele, hogy hajlandók legyünk azért engedni is, és nyilván tudjuk, hogy a kereskedelem lehetőségeket kínál mindkét fél számára. Le kell bontani az akadályokat, de oly módon, hogy az érdekek azért ne sérüljenek egyik oldalon sem túlzottan. Ami a japán mandátumot illeti, ott is vannak bizonyos területek, ahol aggályok merültek fel, és hát nyilván a tárgyalók is tisztában vannak ezzel, és gondoskodnak arról, hogy egyfajta kiegyensúlyozott megállapodás szülessen. A többi kérdést is feljegyeztem magamnak, ami a címkézést illeti, de ezekre nem tudok részletesen kitérni most de vissza fogok térni önhöz, amikor meg lesznek a válaszok ezekre a kérdésekre. Elnök, mielőtt megadnám a többi felszólalónak a szót, hadd mondjak én is néhány szót. A tanács nem a tárgyalója az Európai Uniónak, a, az Európai Bizottság a tárgyalója. A tanács nem elszámoltatható felénk, a bizottság azonban igen, felelősséggel tartozik felénk, de hát fontos azért mégis tudnunk, hogy mi a tanács álláspontja, hiszen hozzánk hasonlóan monitorozza, nyomon követi az Európai Bizottság tárgyalásait. Fontos tehát tudnunk, hogy a tanács milyen álláspontot képvisel, fontos felmérnünk, hogy mennyiben közös az álláspontunk, és fel kell mérnünk azt is, hogy a mi álláspontunk és az ő álláspontjuk mennyire tudja befolyásolni a bizottságot, hogy végül is befolyásoljuk azt, hogy az Európai Bizottság ho- hogyan is folytakat. Sokszor megfeledkezünk azt hiszem arról, hogy nem ugyanolyan kapcsolatokat ápolunk a tanácssal és a bizottsággal. A bizottság elszámoltatható felénk, a tanács viszont nem. Péter Stásnyi néppárti képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm miniszter úr bevezető észrevételeit, előadását. Köszönöm a válaszait. Egyetértek azzal, hogy leginkább az amerikai kontinensre koncentrálnak a fél év alatt, és mint hogy én a kanadai jelentéstől vagyok, remélem, hogy az ír hátterüket felhasználva igyekszenek majd a megakadt tárgyalásokat előbbre vinni, és ugyanez vonatkozik majd az EU-USA tárgyalásokra is. Hiszen kik, ha nem az írek lennének erre képesek, hiszen több ír él az USA-ban, mint Írországban. És azt hiszem, hogy ez egy olyan alap, amelyre építhetnek. És az írek hasznot húznának a kereskedelmi megállapodásból, hiszen, ahogy ön is mondta, a kereskedelem a két fél számára kell, hogy előnyös legyen. Ahogyan Kaspari kollega is mondta, sok kihívás előtt állunk, és minél szorosabbanra fogjuk kapcsolatainkat, annál több hasznot tudunk húzni, és annál stabilabbá tesszük a globális környezetet. Kanadáról és az USA-ról szerettem volna kérdezni. Ezeket a kérdéseket most félreteszem. Viszont Szingapúrról és Japánról is beszélt, és ezzel kapcsolatban van egy-két kérdésem mégpedig, hogy Tajvannal foglalkoznak-e. A parlamentünkben már eh, nem egyszer foglalkoztunk Tajvan kérdésével, Tajvan pedig nagyon érdekelt a kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzésében. Tajvan egy igazi központja a kereskedelemnek, és szívesen vásárolnának nagyon sok európai terméket és szolgáltatást. Ugye egy nagy, hatalmas medve országa mellett van ez a kis sziget Tajvan, vagy nem is medve, az ugye Oroszország, hanem inkább ez a gigantikus panda, ami Kína, emellett van Tajvan. És éppen ezért érdemes volna velük is kapcsolatni. Gue, köszönöm szépen, mondja Solc képviselő Gue részéről, köszönöm szépen miniszter úr a előadását, illetve hogy az ír elnökség céljairól beszélt és az idáig feltett kérdésekhez még egyet hozzá szeretnék tenni, és visszatérnék a Doha, Doha illetve a WTO tárgyalások kérdéséhez. Azt hallom, hogy tovább akarnak abba az irányba lépni, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer elvét megerősítsék. Kérdezem, hogy milyen tervet készít elő a tanács, hiszen pontosan tudjuk, hogy pont a mezőgazdaság területén milyen nagy nehézségek jelentkeznek. Ha a mezőgazdasági fejezeteket megvizsgáljuk, a különböző szabadkereskedelmi megállapodások keretén belül, akkor némiképpen kételjeim vannak a tekintetben, hogy az elnökség milyen anyagot tud elkészíteni a bizottság számára hiszen, ahogyan az elnökünk is mondta, ugye a bizottság tárgyal az Európai Unió nevében. Tehát az elnökség mit tud tenni annak érdekében, hogy áttörést érjünk el? Ugyanakkor az egész latin-amerikai kontinens nem említette, már pedig ez is kereskedelmünk egyik pillére. Tehát lehet, hogy ez ugyan nem az ír elnökség prioritása a Latin Amerikával való kereskedelem szorosabbra fűzése, de Latin Amerikával, a latin amerikai térséggel kapcsolatban is nagyon sok várakozással vagyunk telve. És az EU-Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodást már megkötöttük, van a, vannak társalási megállapodások a térség országaival, és most, amikor Barózó elnök az EU latinamerikai csúcson vesz részt Csillében, akkor itt biztos, hogy napirendre kerül a kereskedelmi politika problémája. Kérdezem, hogy az önök elnöksége hogyan próbál ezzel a problémával megküzdeni a trió elnöksége első tagjaként. Másodszorban. A szitáról is volt szó és kiszivárgott a nagy nyilvánosság e, irányába a beruházás védelmi fejezet tervezete. Tehát a szita megállapodás beruházás védelmi fejezete, és sok kételj merült fel az Investor to State Settlement tekintetében. Tehát e, a tekintetben, hogy az állam és a beruházó milyen megállapodásra juthatnak. Kérdezem tehát, hogy a tanács figyelembe veszi-e a parlament véleményét, amelyben világosan állásfoglaltunk a state-to-state állam és állam közötti vitarendezési eljárás mellett. Figyelembe veszi -e, tehát a soros elnökség a parlament erre vonatkozó világos álláspontját, és azt is, hogy, hogy elmondtuk, hogy az investor to state, a beruházó és az állam közötti vitarendezési folyamat nincs kedvünkre, hogy nem támogatjuk ezt. Harmadsorban az akta megállapodás nagy a közvélemény figyelmének homlokterében van. Kérdezem, hogy mit tesznek azzal az egyre inkább felhorgadó érdeklődéssel az európai állampolgárok körében, mi szerint, hogy a szellemi tulajdonjogok adják az Európai Unió gazdasági növekedésének, különösen a más országokkal való viszonyában az egyik sarokkövet. És itt mondja a közvélemény is most már, közös szabályokra van szükség. Azért, hogy egy kölcsönösen előnyös rendszert dolgozhassunk ki, annak érdekében, hogy mindkét kereskedelmi partner gazdaságának ö, céljait szolgáljuk, nem csak az EU, hanem a kereskedelmi partnerek céljait is. Kérdezem tehát, hogy ha ezekben a kérdésekben vita jelentkezik, mint az akta kapcsán, akkor a tanács milyen álláspontot fog követni? Köszönöm szépen. Végül Robert Stördi kap szót, aki pedig az ECR frakció koordinátora. Robert, köszönöm szépen, miniszter úr! 8000 módosítót nyújtottak be a KAP reformjával kapcsolatban. Most az Agribizottságban jövök, ez egy rekord a parlamentben. Én farmer vagyok magam is, és azt gondolom személyesen, hogy a kapot meg kellene szüntetni, de nem vagyok nagyon népszerű a mezőgazdálkodók között azért, hogy ezt mondom. Visszatérek arra, amit Péter mondott. Péternek teljesen igaza van, és az ön észrevétel is nagyon pontos volt, csak kérem, hogy tisztázza, amit mondott. Tehát tárgyalunk, egy kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk, ezt hamarosan befejezzük, ez a, keres, a kanadai megállapodás. És ezek közül a problémák egy része mezőgazdasági természetű, hogy a laktik, hogy a hús feldolgozásnál a tejsavat használjuk vagy pedig van-e génkezelése az állatoknak, és sorolhatnám még. Úgy gondolom, hogy a GM, génmódosított takarmányokat előbb-utóbb el kell fogadnunk, hiszen ne felejts el, hogy az ír sertés gazdálkodók 180 dollárt fizetnek egy tonna szójáért, amely nem génmódosított termék. Míg Dél-Amerikában mondjuk, vagy bárhol máshol génmódosított szóját használnak, és sokkal olcsóbban termelnek. Úgy gondolom, tehát látni kell, hogy a országok gazdaságai közelednek egymáshoz, de, és ehm, biztosítanunk kell, hogy a kereskedelmi megállapodást megkössük, hiszen utána fordulhatunk teljes mászélességgel az USA megállapodás irányába. Normális esetben a kis országok, mint Írország, a nagy országokkal való tárgyalásban sokkal jobban szerepelnek, mint a nagy államok. Tehát nagy várakozással nézünk az önök elnökség elé. Kérdezem tehát, hogy hogy látja a mezőgazdasági aspektusait a kereskedelemnek, és hogy hogyan lehet elkerülni, hogy ne ejtse eh, fogjul az egész tárgyalás folyamatot a mezőgazdaság. 800 módosító, Sztördi képviselő javít 8000 módosítót nyújtottak be a kapra vonatkozó rendelethez, és 9 órán keresztül szavazott a mezőgazdasági szakbizottság, aki 8000 rendeletről. Nagyszerű. Végezetül pedig William Dartmouth. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon világos és egyszerű kérdésem van, miniszter úr. Hogyan értékeli azt a tényt, hogy az EU kereskedelmi megállapodásai egyre inkább át és át politizálódnak, még ez a folyamat nem is mindig látható, hiszen a Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentnek társ döntési jogkört adott, és ilyen módon egyre inkább átpolitizálódnak ezek a megállapodások. Nekem is van egy kérdésem, mondja az elnök. Egyrészt nem beszélt a Mercosurról, van ennek valami oka, Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió kereskedelmi radarjairól eltűnt a Mercosur térsége? És a bizottság és a Mercosur minisztereinek csilei találkozójától mit várnak? És nem gondolják-e, hogy érdemes volna új lendületet adni ezeknek a tárgyalásoknak? vagy pedig úgy gondolja, hogy reménytelen helyzetben vannak a Mercosurral való tárgyalások. Én személyesen azt gondolom, hogy egy utolsó nagy erőfeszítést kellene tenni annak érdekében, hogy meggyőzzük Mercosur partnereinket, hogy megkössék a megállapodást. Másodszorban Indiára kérdezek rá, legalább két kollega kérdezett Indiára. De én más oldalról vettem fel India kérdését. A kereskedelmi megállapodások legyenek ambiciózusak, ez az Európai Unió bevett és bevált eh, megközelítése szóljon a közbeszerzésről, a beruházásról, és persze az árukról és a szolgáltatásokról is, és legyen mély is a megállapodás, tehát igazán lényegre törően legyen akadálymentes az új rendszer. Nos, ezek a célkitűzések elfben szerepelnek az Indiával való megállapodásban, és ugye a, a fenntartható fejlődés szempontja, ez a harmadik pillére ezeknek a megállapodásoknak, ezt ki is hagytam. Márpedig úgy tűnik nekem, hogy a három célt az Indiával való tárgyalások lehet, hogy nem érhetik el. A széles hatály, a mélység, ami a kereskedelmi akadályok elmozdítását illeti, illetve a fenntartható fejlődés. Ez a három pillér, vagy a három cél. És kérdezem, hogy az Európai Unió kivételt tesz majd Indiával kapcsolatban? Hiszen sekély és rossz fenntarthatósági tényezővel rendelkező megalapodást ideig soha nem értünk még alá. Kérdezem, hogy a tanács hogy látja ezt a kérdést? Hogy gondolják, mennyiben tudunk a bizottságra nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy az Indiával való megállapodás jobban tükrözze az idáigi megállapodásainkat, az idáigi mintázatát a megállapodásoknak. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Professor Maria, uh, Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr és szakbizottsági képviselők. Nagyon sok kérdés felmerült. Péter Stasny beszélt arról, hogy Írország hol áll egészen pontosan és nagyon érdekes, hogy az Egyesült Államokban, amikor jártam, egy egyetemi megállapodás született a K plusz F témakörében. Nagyon vicces volt, mert az amerikai egyetem képviselője ír volt, az ír egyetem képviselője meg amerikai, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy az ír-amerikai kapcsolatok hogyan fogják elősegíteni munkánkat a közeljövőben megemlítette a tajvani lehetőségek kérdését, és szerintem jelen pillanatban nincsen javaslat arra vonatkozóan, hogy hogyan alakuljanak a tárgyalások. Nagyon túlterhelt az agendánk ezzel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy ott valóban van lehetőség, és idővel majd foglalkozni is fogunk ezzel. Helmut Scholz említette Latin Amerika kérdését, ahogyan ön is elnök úr, és valóban ahogyan ön is elmondta, Kolumbiával, Perúval voltak már tárgyalások, illetve megállapodások, és nagyon fontos viták zajlottak a Mercosurral. De Gucht biztos úr jelen pillanatban is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Vannak nyilván regionális konfliktusok, problémák, amelyek lassítják a haladást. Azonban mindenképpen egy olyan terület, amely nagy lehetőségeket rejt magában, nagyon gyorsan növekvő, fejlődő területről van szó. Mindenképpen vannak ott lehetőségek, de rövid távon azt mondanám, hogy a lehetőségeink akadálytalanul inkább más felé fognak majd mutatni más irányba. Ami a mezőgazdaságot illeti, szellemi tulajdonjogokat, nyilván itt Európán belül is vannak olyan különbségek, ezért azt gondolom, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások, illetve kereskedelmi megállapodások nem feltétlenül mutatják ugyanazokat az eltéréseket, véleménykülönbségeket, mint az egyéb szakpolitikáink az Európai Unió folyamatban lévő tárgyalásai esetében. De ami például a szellemi tulajdonjogokat illeti, először Európán belül kell haladnunk, jobb egyensúlyt találnunk, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a digitális gazdaságban jelentősebb résztvevők, szereplők legyünk. Én azt mondom, hogy igen, van itt lehetőségünk. A versenyképességi tanács is foglalkozik ezzel, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban is folyik Európában az a vita, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban, amely egyelőre még nagyon korai szakaszban van, és nyilván nagyon sok kényes kérdés merül fel, nagyon nehéz ezt a területet, az érdekeket kiegyensúlyozottan képviselni, de ezzel együtt azt gondolom, hogy a felhasználók és a tartalom előállítóknak nagyon jól felfogott érdeke, hogy megállapodásra jussanak, hogy lehetőségeiket legnagyobb mértékben kihasználhassák. Ezért azt gondolom, hogy olyan terület ez, amely nagyon egyértelműen fontos, de az elkövetkezendő kereskedelmi megállapodásokban szerintem ez nem feltétlenül lesz előtérben, sem kultúrpolitika szempontjából, sem a szellemi tulajdonjogok szempontjából a kapott mandátum alapján fogunk tárgyalni nyilván, és az emberek pontosan azt várják el tőlünk, hogy a már meglévő, már kialakított álláspontot képviseljük. Azt hiszem az elnök úr említette, hogy azt a kérdést, hogy az ambícióinkat alássák-e az Indiával folytatandó tárgyalások, azt hiszem, hogy az ambícióink nyilván a szociális körülményeket fogják tükrözni az adott országban. És amikor mindkét partnerrel tárgyalunk, akkor nyilván azt vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeket találunk a megállapodás megkötésére. Végül pedig a megkötött megállapodás mindig az együttdöntés tárgyát képezi, itt a parlamentnek lehetősége nyílik arra, hogy véleményt formáljon arról, hogy a megállapodás eléggé ambiciózus vagy sem. A tanács megközelítése az az nyilván, hogy a lehetőségeket a legnagyobb mértékben kiaknázzuk, és mindenképpen azt remélem, hogy hogy a végeredmény az nem lesz túl sekélyes. de természetesen ez eredmény még várat magára. Dartmouth úr tett fel olyan kérdéseket, amelyek valószínűleg a hatáskörömön túlmutatnak, ugyanis nyilván a Lisszaboni döntéseket nem fogjuk tudni átalakítani, átfogalmazni. Vannak olyan megállapodások, amelyeket olyan országokkal kötöttünk, amelyek megnyitják előttünk piacaikat, nagyon kényes kérdések is felmerülnek ezeken belül. és az állampolgárok véleményét nem mindig tudjuk tükröztetni a kereskedelmi politikák kidolgozásában. Úgy hiszem, hogy mind a tanács, mind a parlament rendelkezik szereppel abban, hogy a tárgyalások a megfelelő módon haladjanak, hiszen az Unió egyre érettebbé válik, és az a célja, hogy a különböző érdekeket megpróbálja egyensúlyba hozni. Ezt is a gazdasági ügyek területén megpróbáljuk megoldani, vannak olyan megállapodások, amelyek csak egy-két termékkel indultak, és aztán pedig sokkal átfogóbb unió valósult meg végül. Ezért úgy gondolom, hogy világosan látható, hogy milyen előnyei vannak a szuverenitás megosztásának. Hiszen ha az országok egyenként lépnek fel, annak nyilván nincs ugyanakkora hatása mintha együttes erővel képviseljük az érdekeinket. A világ folyamatosan alakul, változik, globális kihívásainkra kell reagálni. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van egy kötelező szabály a Lisszaboni szerződés értelmében, amely szerint az Európai Unió külpolitikáinak, külső politikáinak egymással konzisztenciában kell lenniünk, tehát a külpolitikának a fejlesztésével, a kereskedelmi politikával és a belső politikákkal is. Úgyhogy minden esetre nagyon köszönöm, miniszter úr, nagyon érdekes, nagyon őszinte eszmecsere volt ez és nagyon remélem, hogy ez nem az utolsó alkalom, hogy találkoztunk. Mindig nagyon szívesen látjuk az elkövetkezendő hónapban, hat hónapban. Mindenképpen partnernek tekintjük. Köszönöm szépen, viszontlátásra! See you. Well, let's move on. Folytassuk a munkát. A következő napi rendi pontunk a kábítószer prekurzoroknak a közösség és a harmadik országok közötti kereskedelme. Miről is szól ez? A kábítószer prekurzorok olyan anyagok, amelyeket gyakran felhasználnak arra, hogy kábítószert készítsenek belőlük, Szigorú szabályozás vonatkozik ezért ezen anyagok kereskedelmére. Van egy bizottsági javaslat, mi szerint ki kellene bővíteni a kábítószer prekurzorokra vonatkozó szabályozás hatáját, hogy beletartozzék az efedrén és a pseudoefedrén is. Ezek olyan kémiai vegyületek, amelyeket megfázás ellen és egyéb más gyógyszerek tartalmaznak, és amelyekből könnyen kinyerhetők kábítószer prekurzorok, amelyekből metamfinom, metamfetaminok állíthatók elő. Ami természetesen egy kábítószer. Ez egy jogalkotási dosszió. mi vagyunk az Illetékes Szakbizottság, és Frank Proust a jelentéstevőnk, néppárti képviselő, megadom neki a szót. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az előttünk lévő rendelet javaslat a bizottság részéről azt célozza, hogy megváltozzék a jelenleg, jelenleg hatályban lévő szabályozás, amely a kábítószer prekurzorok kereskedelmét szabályozza az EU-s harmadik országok között. A cél, hogy a jelenleg hatályban lévő rendelet hatája megváltozzon, tehát a pseudoefedrint és az efedrint is figyelembe kell venni, ez is a rendelt hatája alá kell, hogy kerüljön, és a komitológiát is hozzá kell igazítani a Lisszaboni szerződéshez. Erre ez egy kiváló alkalom. Miről is van szó? Tehát a kábítószer prekurzorok olyan vegyületek, amelyeket a mindennapi életben hasznosítunk, de felhasználhatók ezek arra is, hogy kábítószereket állítsunk elő belőlük. Ezek tehát a kábítószer prekurzorok, ezek listája szerepel a rendelet mellékletében. Három különböző anyag van, három különböző kategória, elnézést. Az egy első kategóriába tartoznak a szigorúbb szabályzás alá tartozó anyagok, olyan vegyületek ezek, amelyek kivételt képeznek jelen pillanatban, ezért a bizottságnak át kell dolgoznia, át kell alakítania a rendeletet, hogy olyan gyógyszerek is bekerülhessenek a, listába, mint, amelyek efedrint és pseudoefedrint tartalmaznak, hiszen ez a metamfetamin két legfőbb kábítószer prekurzora. Ezeket a vegyületeket könnyen ki lehet nyerni az őket tartalmazó gyógyszerekből, és ezáltal illegális kábítószerek gyárthatók. Olyan gyógyszerek ezek, amelyek nagyon elterjedtek, megfázás, influenza elleni gyógyszerek ezek, illetve allergiák kezelésére is használják őket, a cél tehát, hogy ez a két vegyület, az efedrin és a pseudoefedrin a rendelet hatája alá tartozzon a jövőben, hogy kiküszöbölhessük, hogy ezekből illegálisan gyógyszer, kábítószereket gyártsanak. Ez egy olyan cél, amelyet támogatni tudunk, de a kérdés, hogy van-e jogalapja a bizottsági javaslatnak. Ezek az új anyagok, vegyületek, amelyeket kivételként kell kezelni, Nos, beszéltem a három kategóriáról. A bizottság a maga javaslatával egy sui generis rendszert generál, amely olyan gyógyszerekre vonatkozik, amelyek efedrint és pseudefedrint tartalmaznak. Úgy gondolom, ez nagyon sok hátrányjal járna. Tartok tőle, hogyha egy ö, külön szabályozást ö, hozunk létre e két anyag számára, akkor a kevésbé lesz világos a szöveg. Emellett a mellékletben szereplő anyagok, illetve ezen anyagok szerepeltetése a mellékletben ahhoz vezet majd, hogy delegált jogi aktusok révén meg lehet változtatni ezen mellékleteket. Ez azt jelenti, hogy ha kivételként kezelünk olyan gyógyszereket, amelyek a kategóriákba sorolt anyagokat tartalmaznak, akkor gyakorlatilag együtt döntés lesz szükséges a mellékletek esetében. Azok a gyógyszerek, amelyek efedrint és pseudefedrint tartalmaznak, ezáltal együttdöntési eljárás tárgyává válnak. Tényleg ezt szeretnénk? És mi történik akkor, hogy a kábítószer kereskedők más gyógyszert találnak, amelyből ugyanígy könnyedén kivonhatják, kinyerhetik a prekurzorokat. Akkor újra az együttdöntés hosszadalmas eljárását kellene végig folytatnunk. Ezzel gondom van, mert akkor lehet, hogy további módosításokra lesz szükség. Az Európai Bizottság konkrét, külön rendszert szeretne felállítani ezen gyógyszerek esetében. Nem lehetne olyan rendszert létrehozni, amelyben azt mondjuk, hogy egy bizonyos gyógyszer esetében kell külön eljárást alkalmazni, akkor eseti alapon dönthetnénk, hiszen beletelik két évbe, míg megszületik az új szabályozás, ennyi idő körülbelül egy együttdöntési eljárás, és hát így nem lehet hatékonyan harcolni a kábítószerkereskedelem ellen. Egy ilyen hosszadalmas eljárás esetében időközben a kábítószerkereskedők találnak új módszereket. Hogyha a gyógyszerek tehát egy külön szabályozás tárgyát képezik, akkor ez azért van, mert kihatással vannak az emberek egészségére. A kábítószerek is kihatással vannak a polgárok egészségére, ez vitathatatlan. Én tehát azt támogatom, hogy találjunk egy olyan megoldást, amely lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük, hogy adott esetben más gyógyszerekből is kinyerhető az efedrin és a pseudoefedrin kábítószerek illegális előállítása céljából. Technikai jellegű kérdésem is lenne a bizottsághoz. A 11-es, 12-es cikk hogyan értelmezendő a változást követően? A 11-es cikkben az áll, hogy a hármas kategóriába tartozó vegyületek exportja bizonyos országokba előző, előzetes engedélyhez kötött. Ezek az országok szerepelnek is a mellékletben. A 12-es cikk első bekezdése ének hármas alpege, bekezdése pedig azt mondja, hogy a hármas kategóriába tartozó vegyületek esetében is engedélyhez kötött az exportjuk, hogyha azokat előzetesen bejelentették, vagy a mellékletben szereplő országokba exportálják azokat. A hármas kategóriába tartozó vegyületek, ezen vegyületeket tehát az export előtt be kell jelenteni, nyilvántartásba kell vétetni, pontosan azért, mert olyan országokba akarják exportálni őket, amelyek szerepelnek a listán. A 12-es cikkben miért szerepel ez még egyszer? Egy további probléma a komitológia. Már elmondtam, hogy az Európai Bizottság az átdolgozást fel szeretné használni arra is, hogy a, a Lisszaboni szerződéshez is hozzáigazítsuk a szobaforgó rendeletet. Úgy gondolom, hogy az illetékességek, a hatáskörök átadása bizonyos esetekben indokolt, de a 30 A cikkben nem áll az, hogy az Európai Bizottság mely esetekben alkalmazhat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, hogy a kábítószer kereskedelem új fejleményeihez alkalmazkodni tudjunk. A 30B cikkben egyébként azt javasolja a bizottság, hogy a hatáskörök átadása öm, nem kötött időkorláthoz, úgy gondolom ez némileg túlzás. Tehát egy új javaslatot fogok erre az időtartamra vonatkozóan benyújtani, amely világos időkeretet határoz meg. Az Európai Bizottság az ellenőrzési eljárást kéri. Én a konzultációs eljárást részesíteném előnyben, amelyet proaktívan alkalmazhatunk, és amelyel jobban el tudunk járni a kábítószer kereskedelemmel szemben. Köszönöm, és természetesen várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Remélem, hogy a bizottság bátran jegyzetelt, és figyelt a megfontolásainkra, és fenntartásainkra. Most megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Franciszka Keller, zöldek részéről tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, nekem is van egy-két kérdésem e javaslat kapcsán. És kérdéseimet a bizottsághoz intézem. Arról beszéltek, hogy 600 kiló prekurzort foglaltak le 2009-ben, de azt szeretném kérdezni, hogy hány kiló vagy tonna anyagot tesz ki a kereskedelem. Tehát, hogy megértsük, hogy ez a 600 kiló az mennyi, értenünk kell, hogy a, a teljes kereskedelemnek ez mekkora része. Azt is említették, hogy drágábbá és nehézebbé és kockázatosabbá akarják tenni bűnözők életét a prekurzorok kinyerésében. De hogyha ezt mondjuk a gyógyszeripar is használja ezeket az anyagokat, az ő életüket, az ő termelésüket nem fogja ez megdrágítani. Ezen felül. Azt mondják, hogy a legális kereskedelem útjában nem akarnak akadályokat görgetni, hogyan fogják ezt biztosítani, és milyen módon értékelik majd a tervezett, bevezetendő intézkedések kihatását a legális kereskedelemre. És bármi módon befolyásolják ezek az intézkedések például a gyógyszerkereskedelmet, akkor, hogyha mondjuk az anyagok kereskedelmét, exportját regisztrálni akarják. Mennyiben befolyásolja ez majd a legális kereskedelmet? Ezek a kérdéseim. Köszönöm. Időközben megjött még egy árnyék az SND részéről. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek, hogy elkéstem, egy másik bizottságból jövök és hát éppen, hogy sikerült ideérnem. Nos, először is úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés nagyon helyén való, ugyanis egy olyan rendeletet módosít, annak, amelyel ellenőrizni lehet olyan gyógyszereket, amelyek olyan gyógyszerekre vonatkozik, amelyeket fel lehet használni kábítószer előállítására. A Lisszaboni szerződés kizárólagos hatáskört biztosít a témakörben, és az Európai Parlamentben már különböző jelentések születtek, illetve nagyon sok vita zajlott a kábítószerfogyasztásról, illetve hogy a fogyasztás hogyan alakult az elmúlt években a heroinról a kokain irányába, illetve a szintetikus drogok irányába. Olyan gyógyszerekről beszélünk, amelyek, mint például az efedrin vagy a pseudoefedrin tartalmazó gyógyszerekről beszélünk, amelyek nagyon egyszerű átalakítás útján kábítószerré válhatnak, olyanok, mint például a metamfetamin, amely gyakorlatilag nagyon gyorsan felszívódik, és nagyon gyorsan függőséget is okoz. Mi történik jelen pillanatban? A tagállamok ezeket a gyógyszereket ellenőrzik ugyan, azonban a vámon való átjutásukat nem. Ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem lehet ellenőrizni vagy megállapítani ezen gyógyszerek szállítását az Európai Unión belül, vagy pedig az Európai Unión keresztül. Mire törekszenek ezzel a jelentéssel? Nos, arra, hogy legyen egy eszköz a vámellenőrzésre például egy értesítés formájában, amikor ilyen küldemény érkezik, ami nagyon fontos elem számunkra, vagy pedig egy adatbázis kiépítése, nyilvántartás létrehozása, illetve nyilvántartásba vétel. A vámhatóságoknak gyakorlatilag ezekre az ellenőrzésekre nincsen hatáskörük. Úgyhogy hatáskört kell biztosítani a vámhatóságok számára, és egy, ezzel pedig egy meglévő hibát fogunk tudni orvosolni. Azt hiszem, hogy a frakciók részéről hogyha kellően hozzájárulunk ez a jelentéshez, nagyon hatékony szöveget hozunk létre, annak érdekében, hogy ellenőrizzék kellően azokat a gyógyszereket, amelyekből kábítószert lehet előállítani, és ez a közegészségügy számára is nagyon fontos lenne. Elnök, köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót a bizottságnak, komitológiai eljárással kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni muszáj azon elgondolkoznom, hogy a bizottság rögtön a folyamat elején miért adtát ezt a témát a tanácsnak. Persze van egy olyan szabály a szerződésben, amely alapján a komitológiában egy vizsgálatot kell lefolytatni. A bizottság nem gondolja, hogy ez annyira fontos téma, hogy a tagállamoknak vétójoggal kell rendelkezniük? a bizottsággal szemben? Hát a bizottság miért nem harcol jobban az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásában a saját függetlenségéért? Úgy tűnik, hogy az Európai Parlament a bizottság nevében próbálja a bizottság függetlenségét megvédeni. Ez eléggé meglepő számomra, hogy a bizottság miért rögtön az elején próbált az irányba haladni, hogy megtudja a tagállamok álláspontját, és ahhoz kíván igazodni. Bizottság, önöké a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, jó reggelt mindenkinek, kedves kollégáknak is. Először is szeretnék Proust úrnak köszönetet mondani az elvégzett munkáért ezen bizottsági javaslattal kapcsolatban, és nagy örömmel hallom, hogy általánosságban támogatják azt a célt, amelyet ezzel a javaslattal megpróbálunk érvényesíteni, és úgy hiszem, hogy nagyon érdekes vitát fogunk lefolytatni azzal kapcsolatban, hogy a szöveget hogyan tudjuk még jobbá tenni. Ami az első pontot illeti, tehát hogy a gyógyszereket zárják ki a rendelet alkalmazási köréből. Nos, ezt tulajdonképpen a jelenlegi rendelettel örököltük ezt a helyzetet, hiszen a gyógyszerekkel való kereskedelmet egy irányelv szabályozza, amelyet nem régiben módosítottak, és nem éreztük úgy, hogy ezeket a termékeket ezen rendeletbe is be kell venni, hogyha nincsen azokban a gyógyszerekben prekurzortartalom. A legtöbb, jelen, legtöbb gyógyszer nem olyan prekurzor, amelyet könnyen át lehetne alakítani a kábítószerkereskedők által, úgyhogy, és ezeknél pedig ezért nincsen szükség arra, hogy a vámhatóságok ellenőrizzenek vagy lépjenek. Ezért azon gyógyszerekre összpontosítunk ebben az esetben, amelyeket efedrint vagy pseudoefedrint tartalmaznak. Önök és nagyon nagyon jól ismerik ezeket a gyógyszereket, mert hogyha valaki influenzás vagy megfázott, akkor pontosan ezeket a gyógyszereket szedi be, és az interneten pedig nagyon könnyen hozzáférhetők azok a leírások, amelyek megmutatják, hogy az efedrint hogyan lehet kinyerni ezekből a gyógyszerekből. Nem könnyű egyébként úgy kinyerni a prekurzorokat ezekből a gyógyszerekből, hogy stabil maradjon a hatóanyag. Ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon konkrét helyzet alakult ki, hogy a rendelkezéssel ezeket a gyógyszereket fedjük le. Természetesen arra is összpontosítani kell a rendeletben, hogy ne akadályozzuk a teljesen jogszerű kereskedelmet, gyógyszerkereskedelmet. Amióta a gyógyszereket kizárták a meghatározásból, a fogalom meghatározásból, ez nagyon fontos elem egyébként a javaslatnak, és ezért nem akartuk, hogy a bizottság módosítsa, illetve a függelékbe további gyógyszereket vegyen fel. Ami pedig a 11-es cikk, illetve a 12-es cikk felbontását, illetve megfogalmazását illeti, elolvastuk újra a rendelkezéseket, és úgy gondolom, hogy azon anyagokról beszélünk ebben az esetben, ahol exportengedélyre van szükség, bizonyos országokra vonatkozik ez egyébként, talán lesz majd arra lehetőség, hogy ennek a nyelvezetét módosítsuk annak érdekében, hogy a megfogalmazás világosabb legyen. Ami pedig a 30 a cikket illeti, ez egy újonnan beillesztett cikk, a hatáskörök átruházása a bizottságra, hogy módosíthassa a függeléket, illetve a mellékletet elnézést, és így módon alkalmazkodjon az újonnan kialakult rendekhez. Ennek az volt a szándéka, hogy amikor azt látjuk, hogy van egy új termék, amelyet korábban nem használtak, most már arra használnak, hogy a prekurzorokkal kapcsolatos szabályozásokat megküreljék, ezt az anyagot feltesszük a listára, és természetesen az a cél, hogy az kábítószerkereskedelem új trendjeire reagáljunk. Általánosságban arra törekszünk tehát, hogy megpróbáljuk lefedni azokat a trendeket, amelyeket jelen pillanatban nem láthatunk előre, de azt is kimondtuk, hogy olyan anyagokról is szól ez a rész, amelyekből könnyen előállíthatók, illetve kivonhatók a prekurzorok. Tehát ez egyfajta biztosítékot jelent a javaslat tekintetében. Prost úr is említette, nagyon fontos eleme egyébként ez a javaslatnak, és nagyon sok hatóság várja ezt, hogy lehetővé tegyék a bizottság számára, hogy az új trendekre, az új anyagokra minél gyorsabban reagáljon. Szeretném megválaszolni azt a kérdést, amely a kereskedelemre vonatkozott, illetve az érintett anyagok kereskedelmi mennyiségére. Jelen pillanatban nem rendelkezünk még erre megfelelő adatokkal, ugyanis a nemzetközi kereskedelmi statisztikák egy harmonizált rendszeren és közös nomenklatúrán alapulnak. A közös nomenklatúrában pedig nincsen konkrét vámtarifa kód, amelyel, illetve vámkód, amelyel leírhatnánk az efedrint, illetve pseudoefedrint tartalmazó gyógyszereket. Tehát ezek egy sokkal általánosabb besorolásba tartoznak. Ugyanakkor viszont arra törekszünk, hogy egy konkrét kódot alakítsunk ki ezekre az anyagokra a kombinált nomenklatúrában, és a VAM világszervezettel fogunk együttműködni e tekintetben. Január 1-től az Európai Unióban már megszületett egy kód, tehát ez már használatban van az ilyen anyagokra, ezt próbáljuk majd érvényesíteni a nemzetközi szintéren is hogy ez milyen hatással lesz a vállalkozásokra, vállalatokra, ez az exportot megelőző értesítésre vonatkozik. Tárgyaltunk az érintett gyógyszeripari vállalatokkal, egy eh, nyilvános konzultációt tartottunk, és úgy gondolják, hogy a bizottság által javasolt lehetőség gyakorlatilag nagyon kis kihatással lesz a kereskedelmi tranzakcióikra. Ez azt jelenti, hogy az exportot megelőző értesítési kötelezettség, ez egy olyan információra vonatkozik, hogy az adott tagállam hatósága biztosítaná ezt az információt a gyártóország számára, tehát a vállalatnak ezt az információt már eleve rendelkezésre kell bocsátania, hogyha exportálni kívánja a terméket. Az export nyilatkozatból a hatóság ezt a vonatkozó információt kivonja, az importőr országnak megküldi ezt az információt, amely pedig 15 napon belül reagálni fog erre az információra az adott gyógyszerre és egy exportengedélyre van szükség, de számos, ez számos országra vonatkozik, annak érdekében, hogy forgalmazhassák azt a gyógyszert, ezért úgy érezték a vállalatok, hogy ez semmiféle plusz terhet nem jelent számukra. A bizottság és a takállamok odafigyelnek arra, hogy ez a rendszer ne okozzon késedelmet a jogszerű kereskedelemben, az exportot megelőző értesítés miatt, illetve a vámellenőrzések tekintetében sem. Azt hiszem, hogy megválaszoltam minden kérdést. Let's uh, check. Uh, you didn't respond to my... Azt hiszem, az én kérdésemre nem válaszolt. Tulajdonképpen megismételtem a jelentéstevő kérdését a bizottság miért ezt a fajta eljárást választotta. Köszönöm szépen, elnök úr! A vizsgálati eljárást azért javasoltuk, hogy kövessük azt az általános szabályzatot, ami a kereskedelmi politikára vonatkozik. Ugyanakkor elmondanám azt is, hogy a jogalkotási és operatív munka partnerségi alapon történik az ágazat, az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok között. Tehát, hogyha egy anyagot hozzá akarunk adni, be akarunk venni a mellékletbe, akkor nagyon fontos, hogy a tagállami szakembereket is meghallgassuk. Tehát a partnerség szellemében döntöttünk ezen eljárás mellett, de természetesen nyitottak vagyunk az alternatívek felé is. Köszönöm, elnök úgy tűnik, hogy nem csak a szakemberek inputja véleménye kell, hanem hozzájárulása is. A jelentéstevő szeretne tenni záró megjegyzéseket? Igen, röviden. Kitérnék egy dologra, és válaszolnék is néhány kérdésre, ha van rá lehetőség. Meghallgattam a bizottság megjegyzéseit, tovább haladunk majd a dosszié munkájával. Nyilvánvalóan nincs ideális megoldás, ami az anyagok kategóriákba való sorolását illeti, de talán a legkisebb rossz mellett kellene dönteni, és egy új osztályozás felé elindulni. Tudjuk, mi a jelenlegi helyzet, tudjuk, mi a helyzet a gyógyszerekkel, de nem tudjuk, mi lesz a helyzet holnap. Gondok itt például az ecet ágazatra, Természetesen a kereskedelmi tevékenységet nem akarjuk akadályozni, de másrészt hatékonyak is szeretnénk lenni. A hatékonyság pedig azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk arra is, hogy az egyöt döntési eljárás valószínűleg túl hosszú ideig tart, nem tudunk időben reagálni, a komitológia pedig egy konzultációs eljárást követel meg, ez kevésbé alkalmas, mint egy vizsgálati eljárás. Tehát a lényeg az, hogy a kereskedelmi tevékenységet ne korlátozzuk ezen a téren, másrészt azonban fontos, hogy hatékony legyen az ellenőrzés, és hát gondoskodnunk kell arról is, hogy a kábítószer és kábítószer kereskedők elleni harc sikeres legyen és hatékony. Tehát egy nagyon érzékeny egyensúlyt kell megteremtenünk. Elnök, Rendben. Ami a, ütemtervet illeti, a jelentés tervezetet a legközelebbi rendes ülésünkön tárgyaljuk meg, február 20-án és 21-én. Tehát várjuk a jelentés tervezett szövegét a kollégánktól, Frank Prusttól. szünetet tartunk most. A következő napi rendi pontunk ugyanis a koordinátorok ülése, tehát akik nem jogosultak részt venni ezen az ülésen, azokat kérem, hogy hagyják el a termet, és az ülést délután folytatjuk. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy a koordinátorok ülése 11 óra 15-kor kezdődik tehát 15 perc múlva.